Köszönöm, kollégák. Folytassuk az ülést a napi rend szerint. Következik egy időközi jelentés, Monika Makovai a szerzője, a téma pedig az Európai Ügyészség. Megadom a szót négy Petre Makovai asszonynak.